Megnyitom az ülést. Képviselőtársaim, tegnap a brit parlament eh, szavazott, és nagy többséggel a Brexit megállapodás ellen döntött, azon megállapodás ellen, amit az elmúlt két évben az Európai Unióval tárgyalt ki a brit kormány. Tiszteletben tartjuk és tudomásul vesszük ezt a szavazást, nem sajnálat nélkül, de hát persze az alsóházban jelenlévő politikai erők többségi akaratának megtestesülésének veszük ezt. Ezt a szavazási eredményt megfelelően kell érvény olvasni, értelmezni. Ez a megállapodás ellen szóltak a képviselők, de különböző szempontok alapján. Az egyik a backstopot ellenezte, mások szorosabb kapcsolatra vágytak az Európai Unióval a jövőben, többek között a Vámunióban való részvételt akarták elérni, mások pedig éppen ezért fontos, hogy jól értékeljük ezt a megállapodást. A no deal szenárió még nem jött létre, hiszen fontos, hogy mindenki fellépjen ezen hipotézis ellen. A brit parlament, a brit alsóház ban két negatív többség alakult ki, az egyik a megállapodás ellen, a másik pedig a hard Brexit lehetősége ellen, de nincsen egyelőre pozitív többség. Éppen ezért fontos, hogy elkezdjünk dolgozni azon, hogy egy új többség jöjjön létre, amelyet um, a Lamas csatorna mindkét oldalán támogatni tudnak, és um, fontos, hogy a brit kormány felmutassa, hogy milyen irányba akar tovább lépni. A jövőbeli kapcsolataink az Egyesült Királysággal nagyon fontosak, de csak akkor tudjuk ezeket kialakítani, hogyha az Egyesült Királyság figyelembe veszi azokat a redline-okat, amelyeket meghatároztunk, az Európai Parlament és a főtárgyalő Michel Barnier, aki intelligensebb, intelligensen bölcsességgel és visszafogottsággal vett részt a tárgyalások során, jó eredményt értem hogyha nem sikerül megállapodásra jutni, és megállapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság, akkor ez mindenki számára kártékony következményekkel jár. Folytatnunk kell tehát a felkészülést, és fel kell készülnünk arra a szélsőséges lehetőségre, hogy hard Brexit, megállapodás nélküli Brexit történik a parlament irányvonala, az Európai Parlament irányvonala teljesen egyértelmű, de föl jelesül, hogy az Egyesült Királyságban élő európai állampolgárok és az Európában élő Egyesült Királyságbeli állampolgárokat meg kell védeni a rendezetlen kilépés negatív hatásaitól. Ez a legfőbb célunk, folytatjuk a munkát, nyomon követjük az ír belső határ, az ír köztársaság és az Alster közötti határ kérdését. Az ír köztársaság és az Észak-Írország közötti határnak átjárhatónak, rugalmasnak kell lenni, de az Európai Unió egészségügyi, növényegészségügyi és egyéb szabályait természetesen be kell tartani az intézmények és a tagállamok a hosszú és nehéz tárgyalások során világosan kifejtették véleményüket. Az Európai Unió látja, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de fontos, hogy egy megfelelő, közösen támogatott politikai irányvonalat találjunk. Elkezdjük a vitát az Egyesült Királyság kilépés az EU-ból a tanács és a bizottság nyilatkozatai. A tanács nevében Melania Csortasszonynak adom meg a szót. President, honorable... Elnök úr, igen, tisztelt képviselők! Elmúlt novemberben az elmúlt tanács elfogadta az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését szabályozó megállapodást. Az Európai Tanács elfogadta a politikai nyilatkozatot is, amely meghatározta a kereteit a jövőbeli kapcsolatoknak az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. És elkötelezettséget mutatott továbbra is az EU részéről, hogy partneri viszonyt alakítson ki a jövőben az Egyesült Királysággal. Ez az eredmény nem lett volna lehetséges, az egységes fellépés, a közös célok nélkül, amely kialakult a 27 tagállam között, illetve az intézmények között. Meg megtudtuk egy fontos szavazás eredményét Westminsterben a tegnapi napról, és nagyon sajnáljuk az eredményt. Ez az Egyesült Királyság nem rendezett kilépését valószínűbbé teszi. Egy ilyen forgatókönyv valamennyiünk számára súlyos következményekkel járna, mindenek előtt az Egyesült Királyság számára. Ha foglalkozni akarunk ezekkel a következményekkel, akkor továbbra is közös célok, felelősség és egységes fellépés útján kell haladnunk a tagállamok és az intézmények között. Számos konfliktusos üzenet érkezett az Egyesült Királyságból a szavazása előtt a legkülönbözőbb politikai területekről. Ezek után nagyon nehéz meghatározni, és megtalálni az egyetlen magyarázatot erre az eredményre. Ez az eredmény természetesen nem a játszma végét jelenti. Látni kell, hogy a megállapodás újra tárgyalása nem került előtérbe, de igenis késznek kell mutatkoznunk arra, hogyha az Egyesült Királyság kormánya világosá teszi, mit is jelent a ratifikációs folyamat szempontjából ez a szavazás, és mik legyenek a következő lépések. Időközben többször is elmondta ezt az Európai Tanács az Európai Bizottság kérésére, de a parlament is részt vesz ebben, hogy megtegyük a szükséges lépéseket a ratifikációs folyamat irányába az EU-n belül. Ilyen értelemben örülök, hogy elmondhatom, hogy elmúlt héten a tanács már elfogadott egy határozatot a megállapodás aláírásáról és a következtetések elfogadásáról. És várjuk a parlament reakcióját. Az Egyesült Királyság ratifikációját illetően itt az ottani kormánynak vannak feladatai. Minden esetre az Egyesült Királyság fáradozásait segítenünk kell abban, hogy a ratifikációs folyamatot elvégezik. A végső eredmény természetesen időzítés kérdése is, és sem az időzítés, sem az eredmény nem biztos. Nekünk folytatnunk kell az előkészületeket az eredmények elérése érdekében, a legkülönbözőbb forgatókönyveket figyelembe véve. Nem akarunk egy olyan helyzetet, amelyről beszélünk, de fel kell készülnünk erre a rendezetlen kilépésre is a felkészültség, és ez a súlyos dimenzió, amit a Brexit jelent, nagyon nagy feladatot ró ránk, EU és nemzeti szinten is. Fel tudunk építeni természetesen egy eddig elvégzett kemény és határozott munkára is. Itt a jogalkotónak is meg kell tenni a szükséges lépéseket most a mandátum vége felé, de biztosak vagyunk abban, hogy az Európai Parlament felnő a feladatához a valamennyi érdekelt fél érdekében. Mindenképpen a tanács részéről igyekszünk könnyíteni a szükséges sürgősségi intézkedések elfogadását kellő időben. Köszönöm szépen a figyelmüket. La parola ora al vicepresidente A bizottság alelnöke Timmermans úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A tegnap esti szavazás a House of Commons-ban, az als, brit alsóházásban egyértelmű volt. A, a kilépési szerződést elutasították, és most meg kell nézni, hogy mi lesz a következő lépés. A bizottság sajnálatát fejezi ki. Ugyanúgy, ahogy a tanács tette ezt, úgy gondoltuk, hogy ez volt a lehető legjobb megoldás egy olyan helyzetben, ahol is két fél tárgyalt egymással, mindegyik figyelembe vette a másik érdekeit. Michel Barnier a bizottság részéről kiváló munkát végzett a 27 tagállam nevében, a brit kormány pedig az Egyesült Királyság nevében tárgyalt, és úgy véljük, hogy a tárgyalás eredménye volt ez a kilépési ez a kilépési szerződés. Egyértelmű, hogy a Brexit káros hatású lesz, káros lesz az Egyesült Királyságnak, káros lesz az EU-nak, ez ne legyenek kételjeink. A politikusok feladata pedig az, hogy a lehető legkisebb szintre szorítsa le a károk mértékét a Brexit-tel kapcsolatban, és szerintem ezt sikerült teljesíteni ezzel a szerződés tervezettel. Szerintem most nem azon kéne gondolkodni, hogy végül hogy alakul a Brexit, meg kell várni a fejleményeket a brit alsóházban, meg kell várni, hogy a brit kormány, illetve a brit parlament milyen döntést hoz, ezt meg kell várni, de nagyon fontos az, hogy bárhogy is döntenek, fölkészüljünk arra, hogy eh, ennek megfelelően járjunk el. Az is elképzelhető, hogy eh, hard Brexit lesz, tehát semmiféle megállapodás nem lesz a Brexitet megelőzően, vagy a Brexitre vonatkozóan. Ez nehéz lesz a brit kormánynak is, az Európai Bizottságnak is. Nagyon fontos az, hogy erre is felkészüljünk tehát. Ahogy a tanács képviselője az imént elmondta, folytatjuk a kilépési szerződés ratifikációját, hiszen ezzel, erről már megállapodtunk az Egyesült Királysággal, és véleményünk szerint továbbra is ez a lehető legpozitívabb megoldás a kilépésre. C.S. Lewis mondta, nem változtathatjuk meg a kezdetet, de elkezdhetjük ott is a munkát, ahol jelenleg tartunk, és megváltozhatjuk a véget. Most pedig a fő tárgyalónak adom meg a szót, az Európai Unió nevében Michel Barnier tárgyalt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, alelnök úr, államtitkár asszony. Az Európai bizottság tudomásul veszi az alsóház tegnap esti szavazatának, szavazásának eredményét, de ahogyan az első alelnök Franz Timmermans mondtam, az alsóház teljesen világos többséggel utasította el a kilépése megállapodást, amelyet az Európai Tanács elfogadott a brit kormányjal együtt, és amelyet az Európai Parlament is üdvözölt. Túl korán van ahhoz, hogy a szavazás eredményeit felmérjük, tiszteletben tartjuk a demokratikus parlamenti vita eredményét az Egyesült Királyságban, és nem is akarok semmifajta szenáriókon spekulálni. A tegnapi szavazás azt mutatta, hogy a kilépési megállapodás ratifikációjának politikai feltételei nem teljesülnek Londonban teljes szívünkből sajnáljuk a szavazás eredményét, ahogy a Juncker elnök is mondtam, és jelezzük, hogy az önökkel is, és a Brexit Steering Gruppal, de persze a brit kormányjal is folytatott intenzív munka eredményeképpen jött létre a kilépési szerződés, mely figyelembe veszi a brit kormány redlanyáit is. Nagyon sajnáljuk tehát a szavazás eredményét. Ezt a szerződés megállapodást közösen tárgyaltuk ki a brit kormányjal, és közös volt a célunk is. Természetesen figyelembe vettük azt is, ami mindenkinek közös érdeke, hogy ne legyen szoros értelemben vett határ Írországban. Nagyon fontos az is, hogy a vám területét megőrizze az Egyesült Királyság, és együtt működtünk abban is, a brit, király, a brit királysággal, hogy a jövőben a lehető legszorosabb viszony, kapcsolat legyen majd az Egyesült Királyság, illetve az Európai Unió között. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, meghallgatvám az alsóház képviselőinek a nyilatkozatait, akik ugye egyértelműen a megállapodás tervezet ellen szavaztak. Meghallgattuk ezeket, és egyértelmű, hogy különböző okoknál fogva ugyan, de leszavazták ezt a megállapodás tervezetet. Ez a szavazat nem azt jelenti tehát, hogy egy pozitív többség állna e mögött, nem egy alternatív javaslatot támogatnak, ahhoz képest, a javaslathoz képest, amit közösen kitárgyaltunk. Ahogy azt Franz Timmermans is elmondta, a brit hatóságok feladata az, hogy ma vagy holnap kiértékelje a tegnapi szavazást, és a brit kormány feladata az is, hogy eldöntse, hogyan kíván tovább lépni annak érdekében, hogy március 29-e rendezett körülmények között történjen meg a Brexit, és Donald Tusk is ezzel kapcsolatban nyilatkozatot tett. Hölgyeim és uraim, azzal szemben, amit elhangzott az utóbbi napokban, az utóbbi hetekben, a brit kormányjal közösen dolgoztuk ki ezt a megalapodás tervezetet, ami közel 600 oldalas, ez egy jó tervezet. Ugyan kompromisszumról van szó, de ez a létező kompromisszumok legjobbika és úgy gondolom, hogy nagyon objektív munka vezetett minket ide. Nagyon fontos a jogbiztonság mindkét fél számára. Ott kell jogbiztonságra törekedni, ahol a Brexit bizonytalanságot szült, és ez minden vállás esetén így van. Nagyon fontos az, hogy az állampolgárok helyzetét alaposan megvizsgáljuk, a brit polgárokra, illetve az európai polgárokra is gondolok. Nagyon fontos az, hogy hosszú távon garantáljuk ezeknek az állampolgároknak a jogait. Ez mindig is a prioritásunk volt, az önök prioritása is itt a parlamentben, és nagyon fontos az, hogy ezen jogok védelme a jövőben is folytonosan szemünk előtt lebegjen, mint cél. Aztán nagyon fontos az, hogy a költségvetés kedvezményezetjeinek, és itt britekre, vagy a 27 másik tagállam polgárai is gondolok, illetve akár a állami és egyéb beruházókra is, nagyon fontos az, hogy meglegyen a stabilitás, meglegyen a biztonság. Írország és Észak-Írország számára is nagyon fontos a biztonság, mindenképpen el kéne kerülni a szorosan vett határ létrejöttét, és Ezáltal nagyon fontos az is, hogy a belső piacot is védjük. A belfászti vagy a nagypénteki megállapodást mindenképpen tiszteletben kell tartanunk. A backstop, ez a B-terv, ami az ír határra vonatkozik, nagyon fontos, hogy B-terv maradjon, viszont nagyon fontos, hogy megfelelően hihető legyen. Backstop must be a backstop, és ennek hihetőnek kell lenni tehát. Nagyon fontos az is, hogy a vállalkozások számára, illetve a ö, különböző önkormányzatok számára is meglegyen a megfelelő jogbiztonság. A kilépési szerződést magával vonja azt is, hogy lesz majd egy átmeneti időszak, amihez meg kell, amit meg kell tanulni ö, alkalmazni majd. Ezzel az átmeneti időszakkal úgy véljük, hogy megadjuk a szükséges időt ahhoz, hogy a jövőbeli kapcsolatrendszerüket alaposan kitárgyaljuk, és természetesen itt is meg kell állapodni a két félnek. Egyébként létezik egy politikai nyilatkozat ezzel kapcsolatban, különböző opciókat vázol ez fel, de természetesen ezek is figyelembe veszik az alapértékeinket és alapelveinket. Nagyon fontos továbbá az, és ezt hangsúlyozom, hogy a kilépési szerződés ratifikációja, ratifikációját meg kell tenni. Ez az alapfeltétele annak, és szükséges feltétele annak, hogy utána elkezdhessük a tárgyalást a jövőbeli kapcsolatunkról. És ez itt a lényeg a jövőre vonatkozóan, hogy milyen lesz majd a kapcsolatrendszer az EU és az Egyesült Királyság között. A parlament, illetve egységesen az Európai Tanács is mindig azt mondta, hogy ha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy a jövőben megváltoztatja azt, hogy eh, milyen kérései vannak, és hogyha a jövőben többet szeretne, többet szeretne, mint egy egyszerű szabadkereskedelmi egyezmény, akkor az Európai Unió kész lesz arra, hogy erre pozitívan reagáljon. Ami a jövőbeli kapcsolatrendszert illeti, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nem csupán a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatról beszélek, természetesen ez is nagyon fontos a gazdasági növekedés, illetve a munkahelyteremtés szempontjából. Én az ágazati együttműködésre is beszélek, az önök szakbizottságai számára is nagyon fontos ez. Nagyon fontos az egyetemi, tudományos együttműködés, kutatási együttműködés, halászati együttműködés, vagy légiközlekedés, egyéb közlekedési formák. Vagy itt van a rendőri vagy bírói együttműködés, ez is fontos lesz a Brexit után. Avagy itt van még föld, földrészünk stabilitása, a biztonság. Az Egyesült Királyság az ENSZ biztonsági tanácsának is tagja. Baráti ország ez, ország ez, és természetesen a külpolitikában, a fejlesztési, együttműködési politikában továbbra is partnerünk lesz majd. Ugyanez vonatkozik a védelmi politikára is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, másfél éven keresztül kollektív munkát végeztünk, és minden egyes kulcsfontosságú pillanatban a brit kormány, önök, a tanács jóváhagyását adta erre a munkára. Hogyha a jelenlegi brit politikai helyzetre, erre a padhelyzetre nem találjuk meg nem találják meg a megfelelő megoldást, és nincs meg a megfelelő brit többség a parlamentben, akkor nem tudunk tovább lépni. Önök is elmondták, hogy éppen az ellenkezőjére lenne szükség, és nagyon fontos az is, hogy a brit kormány jelölje ki a jövőbeli utat. Hölgyem és uraim, a rendezett Brexit lesz továbbra is a prioritásunk az elkövetkezendő hetekben. Éppen ezért ugyanakkor nem szabad kizárni semmilyen egyéb lehetőséget sem, minden lehetőségre, minden lehetőséget figyelembe kell venni, és sajnos azt is, amit mindenképpen el akartunk, keve, el akartunk kerülni, ez pedig az, hogy, hogy megállapodás nélkül történjen meg a Brexit. Tíz hét van már csupán hátra, március 29-éig. Ezt az időpontot a brit király, a brit királyság, az Egyesült Királyság választotta arra, hogy harmadik ország legyen. Még ilyen nagy veszélye soha nem volt annak, hogy megállapodás nélküli Brexit legyen. Ezt mindenképpen el kell kerülni, ezen munkálkodtunk ettük, de azt hiszem, hogy kötelességünk az most, hogy racionálisan gondolkodjunk, mindent megteszünk azért, hogy felkészüljünk akár erre az esetre is. A bizottság, a bizottság szolgálatai a bizottság főtitkára ezen munkálkodik, és a tagállamokkal és önökkel is elkezdtük már a közös munkát, ezt föl kell gyorsítani, az összes partnerünket, az összes szereplőt be kell ebbe vonni. Sok időnk már nincs, és elképzelhető, hogy sürgősség intézkedéseket kell tenni, hogy felkészüljünk a, ennek az esetnek a lehetséges következményeinek. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim, a bizalmukat, Meggyőződésünk az, amit Franz Timmermans is említett, ez pedig az, hogy a másfél év alatt kidolgozott megállapodás a legjobb kompromissz, a, a, a lehetséges kompromisszumok legjobbika. Két fél állapodott meg ebben, és figyelembe vettük mindkét fél érdekeit. Nagyon konstruktív volt, a, nagyon konstruktív szellemben folyt ez a ez a megállapodás, ez a tárgyalás, és mindig az átláthatóság, illetve a nyugalom szellemében folyt a munka. Az Egyesült Királyság feladata most az, hogy döntsön arról, hogyan fogja megoldani a Brexitet. Ők is azt szeretnék, hogy rendezett körülmények között történjen a Brexit, és ők is azt szeretnék, hogyha hosszú távú és megfelelően fenntartható legyen a partneri kapcsolat közöttünk. Köszönöm. Monsieur Barnier, úr, az Európai Parlament azt gondolom, hogy a jövőben is bizalommal fordul majd önhöz de egyértelmű a beszéde utáni reakció is. Köszönet önnek is, köszönet azoknak is, akik együttműködtek Barnier úrral és segítették munkáját. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha jó végeredménye lenne a Brexitnek. Az európai az Európai Parlament tagjának is szeretnék köszönetet mondani, akikben segítettek. Most pedig Manfred Weber következik a néppárt vezetője. Elnök úr, alelnök úr, Michel úr, tanácsi képviselők, kedves kollégák, négy rövid megjegyzésem van. Az első az, hogy büszke vagyok, európaiként vagyok büszke Két és fél évvel ezelőtt, amikor hallottuk a kommentárokat a Brexit-tel kapcsolatban, különböző spekulációk alakultak ki, hogy az Európai Unió egy domino effektussal szembesül, majd a tapasztalatok alapján mások is követik a példát, ugye? De most mennyire egységes a 27 tagállam, ezt kell látnunk, hogy, hogy tudjuk, mit akarunk, és védjük a pozícióinkat természetesen. Az egység, az erő az Európában jellemző, és az ír barátaink is bízhatnak ebben az erőben. Azt hiszem, büszkék lehetünk az elmúlt hónapok eredményére, schmidt köszönöm szépen Michelnek, köszönöm az elkötelezett munkát Jean-Claude Junckernak is. A második megjegyzésem, a második megjegyzésem a következő 28 kormányról van szó. Igent mondtak egy szerződésre. Azt mondták, hogy ez egy jó szerződés, igen, rendben van. Most egy parlament ebből azt mondta, hogy nem, világos többséggel. Ez számomra azt jelenti, hogy az ő térfelükön pattog a labda ezentől. A parlament oldalán, nem a kormány oldalán látjuk, mi az a hard Brexit, a rendezetlen kilépés, és van egy olyan, a legkülönbözőbb táborok alakultak ki, Szeta plusz, stb. mindenki más képvisel, de őnekik kell megállapodni. Mondják már ki végre, hogy mit akarnak, és ha ezt megmondják, akkor Európai Unió kész arra, hogy folytassuk a tárgyalásokat. A harmadik elem, amiről beszélni akarok. Igenis, vannak céljaink, ezeket világosá kell tenni, és meg kell határozni és elvekre kell ennek felépülnie. Számomra ez azt jelenti például az egységes piac, vagy ha egészen konkrétan a szabad mozgásról is beszélünk az európai esetében. Fontos, hogy az emberek eldöntsék, hol akarnak élni. Ez egy hatalmas eredményük, ne felejtsük el. És én ezt tettem eddig is, és a jövőben is meg fogom védeni ezt az elvet, bármilyen is legyen a brit szavazás eredménye. Ez független ettől. És vannak más elemek is, amikor beszélnünk kell, például, hogy Észak-Írországban a kemény határt el akarjuk kerülni, vagy a polgárok jogainak védelme, stb nem látok ebben mozgásteret, hogyha újra akarják tárgyalni a dolgokat, természetesen lehet, de ebben nem látok mozgásteret. De ha ők újat akarnak, meg tárgyalni akarnak, mi feltehetünk kérdéseket. És az egész boxot, az egész dobozt kinyitjuk a tárgyalások során újra. Újra vághatunk mindenbe, Nem ők határozzák meg egyedül, hogy miről tárgyaljunk. Igenis, mindenkinek van egyfajta mozgástere, de ezt meg kell határozni. A negyedik megjegyzésem, egész Európában utazom, bárki megteheti, ez szerencsés dolog, és senki sem látok Európában, aki úgy gondolja, hogy, hogy az intelligensebb a, a brit megközelítés, a brit nép és az európai nép is döntött, és ők azt mondják, hogy politikai káoszt látnak az emberek, és nem látják, hogy mit akarnak a britek, ezért a fő üzenetem a választási kampányra ne kövessék a nacionalistákat, az egoistákat, sokkal jobb, hogyha megreformáljuk mi magunk az Európai Uniót, sokkal jobb, ha reformot alkalmazunk, mint hogyha kilépünk vagy tönkretesszük. A következő felszólaló Roberto Gualtieri, a Szocialista és Demokrácia, Demokraták frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Két hónap halogatás után most végre tudjuk a brit parlament álláspontját. Egy túlnyomó többség, elsőprő többség szavazott nemmel a politikai nyilatkozatra és a kilépési megállapodásra. Ez történelmi vereség teréze mi és a tori kormány számára. Tudjuk, hogy a brit parlament mit nem akar elérni, de 70 nappal a kilépés napja előtt még nem tudjuk, hogy mit akarnak. Mit akarnak igen. Mit igen akarnak. Um, azt mondták, hogy elutasítják a no deal szenáriót, ezt üdvözöljük, hiszen hogyha nem jönne létre megállapodás, ez szörnyű következményekkel járna mindenki számára, de főleg az Egyesült Királyság számára. Mi ma világosá tettük, hogy a kilépési szerződést nem vizezzük föl, és a backstop kérdéséről nem nyitunk vitát. A béke folyamatot Észak-Írországban meg kell őrizni, el kell kerülnie a kemény határ létrejöttét, és az és belső piac integritásának védelméről nem lehet vitát nyitni. Az Egyesült Királyság állampolgárainak védelme az EU-ban, illetve az EU állampolgárok védelme az Egyesült Királyságban prioritással rendelkezik a jogi rend autonómiája, a szociális adó és környezetvédelmi normák betartása, pénzügyi kötelezettségek betartása, mindezekről a kérdésekről nem lehet vitát nyitni. És a bilaterális megoldások szirén hangjainak nem engedünk, hiszen ez egyetlen fél számára sem lenne előnyös az intézmények eh, közötti egység és a parlament közötti egysége fennállt, eh, és a parlamenten belül egység fennállt és fennállt, támogatjuk a főtárgyalónkat. Ez a fő erőnk, támogatunk téged, Michel. Hova kell eljutnunk innen? Pozitív többségre van szükség az Egyesült Királyság részéről, és világos irányt kell, hogy meghatározzanak, illetve látnunk kell, hogy a politikai vezető megfelelő mandátummal rendelkezik. A tegnapi szavazás azt mutatta, hogy Theresa May nem rendelkezik ezzel a többséggel. Lehet, hogy a hatalomhoz ragaszkodnak, és megtartják, túlélik a bizalmatlanság intitványt, de nem tudják vezetni az országot. Nem, vagy létrejön egy pozitív Brexitet támogató többség, vagy pedig újra fel kell tenni az áll embereknek a kérdést, hogy akarják a Brexitet. Mi mindig nyitváltunk annak azelőtt, hogy szorosabb kapcsolatot tartsunk fenn az Egyesült Királysággal. Az egységes piac, az állandó vámunió mind-mind a tárgyalási opciók között voltak, de az Egyesült Királyság kormánya által meghúzott redline-ok -ok akadályozták meg ezt, hogy erről tárgyaljunk. A szorosabb kapcsolatok mindkét oldal számára pozitív következményekkel járnának, és készen állunk arra, hogy az iránymutatásaink és a át nem léphető határvonalaink, a redlányaink figyelembevételével tárgyaljunk. A Brexitet egyébirán történelmi hibának tartjuk, amelynek következtében az emberek az Egyesült Királyságban rosszabbul élnének. Az 50. cikk visszavonható, hogyha az Egyesült Királyság parlamentje nem képes egy hiteles utat meghatározni, akkor talán itt, van, itt az ideje annak, hogy az emberek megszólaljanak egy új választással, vagy egy új népszavazás keretén belül. Our group, our group is clear. A mi frakciónk világos világosan kifejtette véleményét, hogy az 50-es cikk visszavonásához időre van szükség, ezt nem elleneznénk. De húzás, halogatásnak valamilyen világos oka kell, hogy legyen, időt már nem vesztegethetünk el. A Brexit tárgyalások megakadtak, a labda az Egyesült Királyság tér felén van, és az Egyesült Királyság kormányának világos vezető szerepet kell vállalnia, és ki kell navigálnia az Egyesült Királyság hajóját a viharos vizekről. Mi pedig az európai állampolgárok érdekében folytatjuk munkánkat. Az ECR frakció nevében pedig Kamal képviselő kap Köszönöm szépen, elnök úr, Barnier Timmermans úr, miniszter asszony. Mindenek előtt köszönöm szépen Timmermans úrnak és Barnier úrnak a visszafogott beszédet. Azt hiszem, nagyon tisztességes felbeszédek voltak, nem lehet panaszkodni erre. Most beszélni szeretnék olyas valakiként, aki ezt a vitát figyelemmel kísért az elmúlt években itt számos emberrel beszéltem a tárgyalóasztal két oldaláról, és nagyon különböző megoldásokat hallottam. Az ECR frakció vezetőjéként nem csak azt mondtuk, hogy mi ellen vagyunk, hanem alternatívákat is kidolgoztunk. Mi a bond itt az EU brit kapcsolatokban, az az, hogy rosszul észletünk dolgokat a csatorna mindkét oldalán. Az 1950-es évekből indultunk ki, ez volt valamikor az alap, de az elmúlt években az Egyesült Királyságban nagy változás volt. Ők Nagy-Britanniában inkább egy kereskedelmi övezetet látnak az EU-ban, és kevésbé foglalkoznak az emberi oldalával. És azt gondolom, hogy meg kell nézni, mit, hogyan írtuk alá ezt a távozási szerződést. Itt úgy gondolják, nem akarjuk megbüntetni, nem akarják megbüntetni a Nagy-Britanniát a kilépés miatt, de természetesen be kell mutatni, hogy nem lehet kívül ugyanolyan, mint belül. És itt nem csak arról van szó, hogy jó dolog, hogy tárgyalóként fellépni, hanem meg kell határozni, hogy minden egyes megállapodásnak kevésbé ösztözőnek kell lenni a többi állam számára, hogy elhagyja az EU-t. A legtöbben a tárgyalások eredményével elégedettek, és a célokkal is, amiket sikerült elérni. De világos az is, hogy kompromisszumot kellett ehhez kötni. Sokan aggódnak, hogy a backstop az Egyesült Királyság vállalatainak tisztességen előny biztosít az egységes piachoz való hozzáférés keretében. Mások pedig az EU esetében a kereskedelmi szerződések kérdése is felvetődik. Gyakran megismételték az itteni képviselők a hozzászólásaikban ezt, de a Westminster nagyon különböző módon látják ezt a megállapodást. Vannak, akik azt mondják, hogy ez, itt olyan szerződéses kötelezettségek keletkeznek, amely gyakorlatilag egy vámunióba kényszeríteni őket örökre. Ez a vámunió lenne az alapja a jövőbeli kapcsolatoknak, és a szövegben itt a jövőbeli megalapodás során aspirációkat látnak, és nem jogi kötelezettségeket, amelyek szabályoznák a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat. Sokan aggódnak, hogy itt, ami kialakul az 50. cikk kapcsán, az a backstop kapcsán, már örökre megkötni az Egyesült Királyság mozgásterét. Hotel California, bármikor ki lehet csekkolni, de nem lehet igazából elhagyni. Ez azt jelenti, hogy az unionisták hiányolják a méltánylást, a tiszteletet az Észak-Írországban. És az írek úgy gondolják, hogy a nagypénteki megállapodás is problémát jelenthet. Ez egyébként az ír miniszterelnök azt mondta, hogy nem lennének kemény határok, hogyha no deal a rendezetlen kilépés jönne létre. Sokan úgy gondolják, hogy ők mérsékeltek, és ö, mérsékeltek között is, hogy a no deal jobb, mint ez a mostani megállapodás. Azt hát azt gondolom, hogy a munka munkáspárt minden lehetőséget megragad arra, hogy ártson a brit kormánynak, és most bejelentették a bizalmatlansági indítványt is, de vannak mások is, akik úgy gondolják, hogy elég intelligens a közönség számukra, hogy a választó közönség számukra, hogy, meg, hogy, hogy az eddigi alapon őket választák. Ezek a képviselők abban bíznak, hogy megfordítják a népszavazás eredményét, tehát egy kritikus fázisba jutottunk ebben a folyamatban a mai napra, amit ahogy bemutattam. Az EU nagyon türelmes volt, a, míg a, a brit térfelem pattagott a labda, de azt gondolom több időre van szükség, miközben a kormány találkozik az eredménnyel, és megpróbálja feldolgozni ezt, de meg kell találnunk eközben egy reális utat arra, hogy a, hogyan lépünk ki. Az EU-nak itt döntéseket kell hőznie. Az EU mondjuk felkészül egy nódíra, és nem tesznek semmit, de, idő, de időközben kísérletet tehetnek arra is, hogy kezeljék azokat a problémákat, amelyekről beszéltünk. Vannak brit parlamenti képviselők, akik úgy gondolják, hogy nincs helyünk a Vámunióban, és a backstop csak egy átmeneti dolog lenne. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdés merül fel, ezekre választ kell találnunk. Egy jó megállapodásra van szükség úgy gondolom, hogy David Cameron már elmondta, te lehet, hogy ne, ne, ne prób- nagyon sajnálatos lenne, hogyha nem hoznánk további fáradozásokat annak érdekében, hogy megszülessen ez a megállapodás, és ami lehetővé tenni a brit miniszterelnöknek, hogy rendezette vezesse ki az országot. Itt emberekről, népekről van szó, és nem politikákról. Ezt tartsuk szem előtt. A következő napokban, hetekben olyan döntések fognak megszületni, amelyek az emberek, a vállalatok és a gazdaság jövőjét határozzák meg. Tusk úr és Juncker úr levele arra mutatott rá, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség. Azt gondolom, hogy ha a rugalmasságból konkrét javaslatokat is lehet alakítani, akkor ö, sikerül kezelni az elmúlt éjszaka szavazásának eredményét. Azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk a mostani tárgyalásokról, és próbáljunk kialakítani egy őszinte kapcsolatot a jövőre nézve. Per il gruppo dell'Alleanza Az ALDE nevében Ferhofstadt képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, legyünk őszinték. Más eredményben reménykedtünk, de néhány hete már tudjuk, hogy ez lesz az eredmény. Ez lesz az alsóházi szavazás eredményre. Az a tény, hogy a fogadói rohdák, a bukik nem is eh, fogadtak eh, be tippeket eh, a szavazás eredményére, világosan utal arra, hogy mindenki tudta, mi lesz a szavazás véder, végeredményem. Őszintén kell megmondanom, hogy nem vagyok meglepődve, hiszen a referendum eredménye óta Westminsterben, a Downing Streetben, a Whitehallban, egyáltalán a brit politikában mindig valami ellen jött létre többség. Az uniós tagság, a közös piaci tagság, a vámunió ellen szálltak síkra, az emberek szabad mozgásának elve ellen, az ír backstop ellen, és sorolhatnám, sorolhatnám. Úgy gondolom, hogy a ma reggeli vitában, Kamal úr, az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a deadlockot, ezt a megakadságot megtörni, Ön levázolta felszólalásában a helyzetet, a brit helyzetet, de hogyan lehet ezt a pat helyzetet feloldani? Hogyan lehet elkerülni a no deal megállapodást, a no deal helyzetet, azt a helyzetet, hogy nincsen megállapodás? Azt gondolom, hogy sürgősen valami mellett kell, hogy létrejöjjön az alsóházban és a brit politikában egy többség. Brit, Nagy-Britannia érdekében és az Unió érdekében kell, hogy egy többség létrejöjjön. Azt hiszem, hogy ez elérhető, hogyha a politikai pártok, és minden pártra gondolok, nem csak a konzervatívokra, hogyha tehát minden párt végezetül az ország érdekeit a saját rövidlátó pártpolitikai érdekeik ellené, elé helyezik. Másként is megfogalmazhatom ezt képviselőtársaim, hogyha Jeremy Corbyn miniszterelnök akar lenni, ez elfogadható, legitim dolog. Hogy mély az, hogy miniszterelnök akar maradni, ez is legitim cél. Hogy az SMP fel akarja használni a helyzetet, hogy Skóciát függetlenné egy ez is legitim. Hogy a diépul pedig az ország egységét akarja megőrizni, ez is legitim cél. E legitim célok és becsvágyok politikailag mind legitimek de még sokkal fontosabb, hogy most kilépjenek a lövészárkokból az egyes felek, és az antagonizmuson alapuló rendszert meghaladják. A Brexit, legyünk őszinték, voltak éppen a konzervív, konzervatív tá, párt berkeiben kezdődő belső rivalizációból eredt. De ez most már nem egy ilyen cica harc, hanem most arra már nem egy párt belső hatalmi harcocskája, hanem egzisztenciális problémát jelent Nagy-Britannia számára. Ez most már nem egy ilyen egyszerű harcocska, hanem valóban súlyos. Én egy szerény belgaként nem akarom kiosz, kioktatni a briteket, hogy mit kell tenniük, de azt hiszem mégis annyit kijelenthetjük, hogy itt az ideje, hogy Nagy-Britannia érdekében, az Egyesült Királyság érdekében, itt az ideje a pártok közötti együttműködésnek. Öm, Angliában, mint ahogy mi is együttműködünk az első naptól kezdve itt az Európai Parlamentben pártok között határozzák meg újra a redlányaikat, azokat a szabályokat, amelyeket az Egyesült Királyság egyoldalúan határozott meg. Voltak éppen a konzervatív párt hardlinerei kemény frakciója határozta ezeket meg. Mi egy mélyebb együttműködés pártjai vagyunk, még mélyebb együttműködés mellett volnánk, mint amiről a megállapodás szól, és hogyha a alsóházban létrejön egy többség, amely egy ilyen elmélyített um, kapcsolat mellett van, akkor mi a magunk részéről hajlandók vagyunk tárgyalni. Deal vagy nincs deal, de nem fogjuk megengedni, hogy a brit politika ellenségeskedését importálják az európai politikába. nem hiszem, hogy az 50-es cikk hatáját az európai parlamenti választások utára kellene kiterjeszteni. Másodszorban pedig az Európai Uniós állampolgárok és az Egyesült Királyság állampolgárainak jogait meg kell őrizni. Akár létrejön-e megállapodás, akár nem, elnök úr, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen állampolgárok jogát megvédjük és hogyha kell, akkor a LIBE szakbizottsággal együtt, a House of Commons-zal és a, belügy, a brit belügyminisztériummal szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy ezen állampolgári jogok érvényesüljenek. Az állampolgárok soha, és megismétlem, soha nem válhatnak a kistílű párt csatározások áldozataival. Köszönöm. Per il gruppo de a zöldek nevében Philip Lambert következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a tegnapi napon egy eh, nagyon furcsa koalíciót láthattunk. A brit parlament olyan tagjai, akik sokszor egymással nem értenek egyet, most közösen szavaztak valami ellen. Ez a valami pedig nem volt más, mint a kilépési megállapodás tervezet. Figyelembe vették azt, hogy eh, a figyelembe, vett, figyelembe veszi ez a megállapodás tervezet az is, hogy mit mond ki a nagypénteki megállapodás, hogy milyen érdekei vannak a brit kormánynak, illetve, hogy az Európai Unió alapelveit figyelembe vegyék. Nos, mindezeknek az elveknek a figyelembevételével ez az egyetlen lehetséges kilépési megállapodás. Az Európai Unió továbbra is kiáll emellett a kitárgyalt megállapodás tervezet mellett, ahogy ezt az imént mondta Michel Barnier is. Nos, egy módosítót, módosítást terjesztettek be, és ennek értelmében az Egyesült Királyság egyoldalúan kiléphetett volna a nagypénteki megállapodásból, ez egyértelműen leszavazták. Ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy mindkét fél részéről megvan az az elképzelés, ez a határozottság, hogy meg kell védeni a nagypénteki megállapodást, és egyértelmű, hogyha megváltozik valami Írországgal kapcsolatban, annak sajnálatosan erőszakos következménye lehetnek. Tehát tegnap leszavazták ezt a megállapodás tervezetet, és elképzelhető, hogy nem, lesz, nem is lesz megállapodás. De ha nem lesz megállapodás a Brexit-tel kapcsolatban, az gyakorlatilag az alapeset, hogyha nem lesz pozitív többség egy alternatíva mellett, akkor ez lesz az automatikus eset. A briteknek figyelembe kell venni azt, hogy milyen kapcsolatrendszer szeretnének a jövőben az EU és a brit, király, a brit királyság között. Hogyha az alsóház nem hajlandó, vagy nem tud ilyen pozitív többséget találni, akkor demokrataként Szerintem az egyetlen alternatíva az, hogy megkérdezzék a brit nép véleményét, akarják-e a Brexitet a kitárgyalt módon, vagy nem. Tisztelt kollégák! A brit hagyományokat én úgy fogom fel, hogy a fair play és az udvariasság fontos. És nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy a brit kollégák félbeszakítanak más kollégákat. Remélem, hogy a brit kollégák saját országok, országok hagyományát figyelembe veszik és tiszteletben tartják, és hogyha ezt megteszik, akkor nagyon sokat tehetnek az Európai Unióért. Tehát, mint említettem, az lenne az egyetlen lehetséges alternatíva, hogy népszavazást rendeznek arról, hogy bemaradjanak-e az EU-ban, vagy a Brexitet támogatják. Még egy lezáró gondolat, a gazdaságról sokat volt szó. Én azt szeretném, hogyha Alamas csatorna mindkét oldalán gondol, gondolnánk azokra, az európai polgárokra, két millió európai polgárra, akik az Egyesült Királyságban élnek, és arra a két millió brit polgárra, akik az Európai Unióban élnek. Ha ezt nem tesszük meg, abból kaotikus helyzet alakulhat ki. A demokratikus politizálás egyértelműen az emberek jólétéről kell, hogy szóljon a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Martin Anderson következik a GoNGL nevében. Köszönöm szépen! Mi a backstopot, az ír B-tervet támogatjuk, ez a lehető legkevesebb kárt okoz a egyébként is káros lehetőségek közül, de nem szabad ezt újra tárgyalni. Nap mint nap azt látjuk, hogy a brit kormány eh, megveti, lenézi az ír népet, és a, nem veszi figyelembe megfelelően a, a eh, nagypénteki egyezményt sem a DUP mindig is ellenezte ezt a, me- ezt a megállapodást. Egyesek azt gondolják, hogy a Brexit kiváló alkalom arra, hogy a nagypénteki megállapodástól megszabaduljanak. Írország számára semmiféle pozitív megoldást soha nem kivált a brit parlament, és ez nem is fog megváltozni. A Westminsteri helyzet cirkuszra emlékeztet, nagyon dühítő cirkuszra. Az EU viszont mindenképpen támogatni akarja a nagypénteki megállapodást. Ennek a megállapodásnak van egy nagyon fontos kitétele, amely Verhofstadt úr egyrészt legitim, másrészt pedig legitim. Ki mondja ez a megállapodás, hogyha az Észak-Ír kérdések brit minisztere úgy ítéli meg, hogy a közvélemény egyértelműen megváltozott, megváltozik, akkor népszavazást lehet szervezni az ír egységről. Hát ez, az, ez a közvélemény megváltozás megtörtént. És ezt a mély is tudja, ki is mondta ezt, és Karen Bradley, az északi kérdések miniszter is tudja ezt. Azt gondolom, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy 2017 áprilisban mit mondott ki az Európai Tanács, azt, hogyha az írettségről egy sikeres demokratikus szavazás történik, akkor Észak-Írországnak az EU részek, az, EU, az Észak-Írországnak tovább is az EU részének kell maradnia. Azt gondolom, hogy Írországnak szüksége van egy tervre, megvalósítási terve arra vonatkozóan, hogy hogy lehet a nagypénteki megállapodást megtartani. És azt gondolom, hogy az ír egységről is mindenképpen szavazni kell. Úgy gondolom, hogy jogunk van arra, hogy külső befolyás nélkül döntsünk a jövőnkről. Ezt kimondja a nagypénteki megállapodás is. Hagy mondjuk el azt is, hogy milyen uniónak szeretnénk tagjai lenni. James Connolly szavai nap mint nap egyre fontosabbak, azt mondta. A brit kormánynak nincs joga Írországhoz, a brit kormánynak sose volt joga Írországhoz, és soha nem, soha nem is lesz joga Írországhoz. Az FDD frakció nevében Ferás képviselő kap szót. Your Excellency, Mr. Barnier úr, Timmermans úr, Excellenciás Örök, eh, amit itt a könyörgő levelükben egy néhány nappal ezelőtt írt a brit kormány az EU-nak a Brexit kapcsán, ezek eh, ez az egész eh, összhangban azzal, ahogy ez, a dolog itt történt. 2017. december 8-án meghatároztak egy határidőt, amit Barnier úr határozott meg, egy, és nem választott emberek, bürokraták Brüsszelből, ők mondták meg, mikor lépünk ki, és amikor elkezdett múlni az idő, akkor az ír backstop elveit is ők határozták meg. Ez egy teljes bukás, tehát bemutatja, hogy nem, tudunk, nem, nem voltak a vezetés tudományának birtokában, akik ebbe belementek. Itt elnyomnak bennünket, és ezek újra és újra visszajönnek. Ez a tapasztalat, az aklató emberek visszatérnek a tett helyszínére. Éppen ezért ez a megállapodás, ami megszületett, ez egy megalázó fegyverletétel volt valójában. Igen, és természetesen igyekeznek bizonyos engedményeket kicsikörni az EU-tól, de a mai napon látjuk, hogy nincsenek engedmények, nem is számíthatunk rá. A mai az, hogy még mindig a mi miniszterelnökünk, ami egészen fura, őszintén szólva, nem tudom, mi történik ma ebédidőig. És Barnier úr elvesztegette az időt, amit erre szánt az elmúlt időszakban, mert most oda, most eddig oda jutottuk, amit el akartak önök érni. 500 parlamenti képviselő majdnem az 50. cikk mellett szavazott. Ez rámutat arra, hogy két év marad a tárgyalásokra, a, és majd megszületik a megállapodás, hogy egyszerűen ott hagyjuk az EU-t, és ez történik, ez a kilépési aktus természetesen mindenképpen lehetséges, de most hogy néz ki tehát március 29-en, hogy a no dealnek nincsen támogatás, önök még mindig azt állítják, de a Brexitnek igenis megvan a támogatása, meg fognak lepődni, milyen gyorsan változik a közvélemény véleménye valójában, a közösség véleménye. De hát, hogyha no dealre kerül sor, hogyha így lépünk ki, akkor egy független ország vagyunk innentől kezdve, és ö, a, éppen ez a kérdés, ugye mit ér meg nekünk a szabadság, de mindenképpen be kell látnom, kételkedek a, abban, hogy ez megtörténik, mert uh, Blair úr és más az establishmentet képviselő brit vezetők újra akarnak szavaztatni, és az egy óriási hagyomány, amit itt látunk Dániával, Írországgal, egyszerűen újra és újra szavaztatják a népeket, amíg nem születik meg az eredmény. Minden, amit el tudok mondani, az 50. cikk elhalasztása azt jelenti, hogy tovább harcolunk a következő európai választásig, és mi belemegyünk ebbe a harcba. Ezt el kell, hogy mondjam. igen és hogyha rákényszerítenek arra, hogy egy újabb Brexit szavazásra kerüljön sor, nagyon meg fognak, le, nagyon meg fognak lepődni. A brit nép egy nyugodt, visszafogott nép, de na, higgyék el, hogy hogy még inkább harcolni fog, hogyha szükség van egy második népszavazásra. Azt is meg fogjuk nyerni, sőt, nagyobb többséggel fogjuk megnyerni, mint az elsőt. Az ENF frakció nevében Az ELNF frakció nevében Betten képviselő szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Két és fél évig egy eh, politikai félrevezető művelet tanúi voltunk. Egy hamis premiszán alakult az egész méd szerint, hogy nem lehet megállapodás nélkül kilépni. Nem akartak soha megállapodást, és nem is lesz magállapodás. Mé asszony röpködött Brüsszel és London között annak érdekében, hogy olyan megállapodást hozzon létre, amit senki nem akar támogatni. A riménerek nem akarnak kilépni, <clears throat> mi pedig, akik kilépünk, kilépni akarunk, nem akarunk ilyen megállapodást. Voltak éppen tehát azt akarják elérni, hogy a britek padlóra kerüljenek, és az eredeti Brexit népszavazás eredménye ellen szavazzanak nem gyakran értek egyet Ferhofstadt úrral, de most igen, azt mondta, hogy hogyan lehet a megakadságot megtörni a brit parlamentben. Egyetértek önnel Ferhofstadt úr egy új többség kialakításával három napon belül mély asszonynak egy B-tervvel kell előállni. A B-terv már létezik, mégpedig az 1972-es megállapodást végre kell, vissza kell fordítani, ki kell lépni a saját jobb szabályunk alapján, és utána megmondjuk, hogy 45 év igáját hogyan zárjuk, rázzuk le magunkról, és hogyan alakítjuk ki a saját prioritásaink, a saját terveink szerint a jövőt. Mély asszony azonnal lemondhat, és egy olyan miniszterelnököt kell választani, aki valóban ki akarja vezetni az országot az Európai Unióból. A brit parlament eh, lehetőségében áll, hogy újra alakítsa magát, hogyha azonban a referendum ellen lép fel, akkor a demokratikus rendszerbe vetett utolsó, bizalom utolsó morzsáit is eh, elveszítjük. A brit parlament most még megnyerheti a választókat, és nem kell könyörögni az EU-nál, hogy határozzák meg a kilépés szabályait, hanem a saját jogunk alapján kell kilépni. A brit emberek soha nem fogják megadni magukat. La parola Dodds non is... Dodds kolléga következik a függetlenek nevében. Tisztelt elnök úr! Köszönet azoknak a bizottság és a tanács részéről, aki hozzászólt. Nos, elnök úr, tegnap a brit alsóházban a brit nép nevében nagyon nagy többséggel elutasították a brit képviselők a megállapodás tervezetet, és ezt pedig azért tették, hogy meg, megmaradjon az EU integritása, megmaradjon meg, a ír státusz, és Kérdés volt az is, hogy majd mennyire független marad az Egyesült Királyság jövője az Európai Unión kívül. Nos, az európai Nos, nagyon sokan beszélnek arról, hogy az 50-es cikket akár el is lehetne halasztani, vagy népszavazást lehetne még egyszer tartani. Az Egyesült Királyság március 29-én, tehát idén március 29-én elvileg elhagyja az, Egyesül, az Európai Uniót. Ennek az egy dolognak világosnak kéne lennie. Aztán nagyon sokan beszélnek az ír Béterről, a backstopról is. Sokan beszélnek arról, hogy ezt nem ha, hogy ez akár erőszakos, ugye, nem megszavazása, akár erőszakos fejleményekhez is vezethet. Senki nem szeretne hard t kemény határt Írországban. De hogyha emiatt a kérdés miatt nem fogadják el a megalapodás tervezetet, akkor annak is van esélye, hogy egyáltalán nem lesz megállapodás. Azt hiszem, hogy mindezek a körülmények tették elkerülhetetlenni a tegnapi szavazás eredményét. Semmilyen körülmények között nem szabad megengedni azt, hogy Írország